pronunciation. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Kedves kollégáim, folytatjuk az ülést. A mai ülés jegyzőkönyve és azok az szövegek, amelyeket elfogadtunk, kiosztásra kerültek. Van-e valami megjegyzés ezekhez? Amennyiben nincs, akkor elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvben. A mai délután első napi rendi pontja a bizottság elnök helyettesének nyilatkozata külügyi főképviselő nyilatkozata Szudánról és Dél-Szudánról. Át is adom a szót Nikolaj Vámen úrnak, aki a bizottság elnök helyettesének nevében fogja most elmondani a beszédet. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselő! a külügyi főképviselő és elnök helyettes asszony, Catherine Ashton asszony nevében beszélek, aki nem tud ma itt lenni miközben Dél-Szudán és Szudán romló helyzetét tárgyaljuk. Nagyon nagy aggodalomra ad okot, hogy mind a két országban romlik a helyzet. A múlt hónapban kritikus helyzetet ért el a két ország kapcsolata, mivel a hegligi olajmezőket elfogadta Szudán, elfoglalta Szudán és Dél-Szudán ter, területeit is továbbra is bombázzák. Mind a két felet arra szólítanunk fel, hogy azonnal hagyják abba az ellenségeskedést, és tegyen, térjenek vissza a, tá, a asztalhoz. Salva Kiir dél szudáni elnököt Van Rompuy felszólította hogy rögtön vonja vissza az erőket, és április 23-án a külügyi tanács is üdvözölte azt, hogy a nemzetközi nyomásra visszavonták Heglikből a dél-szudáni alakulatokat, és most arra szólítunk fel, hogy Abjeiről vonják vissza a csapatokat, és hagyjanak fel a felbújtó beszéddel is. Április 24-én elfogadtak egy úti tervet, amelyre anna vonatkozik, hogy az ellenségeskedést meg kell szüntetni, és vissza kell térni a tárgyalóasztalhoz. Ezt követően az ENSZ biztonsági tanácsa egyhangulag elfogadta a 2046-os határozatot, május másodikán, ami az Afrikai Unió úti tervének megfelelő tartalmat, tartalommal bír. Ez nagyon fontos lépés, mivel ez megmutatja, hogy a nemzetközi közösség együtt gondolkodik, és az is fontos, hogy az Afrikai Uniótól jött a kezdeményezés. Dél-Szudán és Szudán is elfogadta az úti tervet, valamint az ellenségeskedések megszüntetésébe is beleegyeztek, de most a szavakat cselekvéseknek kell követni követni, azonnal el kell kezdeni a közös határjóváhagyási és megfigyelési misszión. Május 5-én a főképviselő is üdvözölte a 2046-os határozatot. Az EU felszólítja a feleket, hogy azonnal valósítsák meg ezt az úti napon, úti tervet. Felszólítjuk mind a két felet arra, hogy vonják vissza a csapataikat az IBI területről, és ne küldjenek több katonát egymás területére. Most három hónapuk van arra, hogy minden még vitás kérdésben megegyezésre jussanak, mert hogyha ezt nem tudják megtenni, akkor az Afrikai Unió, az ENSZ és az IGED javaslatot fog tenni a megoldásra, és hogyha nem tudnak ennek megfelelni, akkor a biztonsági tanács nem katonai szankciókkal fenyegeti őket. A dél-kordofáni és a kék nílusi konfliktust is megemlíti az úti terv. Itt is azonnal szükség van arra, hogy a sújtott civil lakosságot elérje a humanitárius segély. Felszólítja az Európai Unió a szudáni kormányt és az SPLM-et is arra, hogy kezdjék el a megegyezés, megegyezés kitárgyalását. Úgy gondoljuk, hogy a befogadó kormányzás és demokratikus reformok megteremtése mind a két országban nagyon fontos. Az alkotmány felülvizsgálata is mind a két országban szükséges, hiszen ez azt teszi lehetővé, hogy, be, hogy befogadó lesz a teljes folyamat. Az északi részen továbbra is aggaszt minket, hogy újságírókat, ellenzéki politikusokat és tüntetőket tartóztatnak le. Egy átfogó béke megállapodásra van szükség, ami a demokratikus kormányzás és az alapvető szabadságjogok figyelembevételével jön létre. A déli részen is nagyon nagy aggodalmakat okoznak a, okoz az emberi jogi helyzet, és az ENSZ emberi jogi főbiztosa Návi Pilei is megemlítette ezt. Az EU továbbra is elkötelezett a két állam koncepciója mellett, és nagyon örültünk annak, hogy amikor Salva Kiir elnök Brüsszelben látogatott márciusban, akkor hajlandó volt az EU-AKC partnerségi megállapodáshoz, a kotonói megállapodáshoz tar- csatlakozni, hiszen ez nagyon jó keretet fog majd adni az együttműködéshez, jó dialógust tudunk kezdeni, és a, partnerséget a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok alapján tudjuk el, elindítani. Az Európai Fejlesztési Alapból összesen 2085 millió eurót szánunk arra, hogy támogassuk a dél-szudáni fejlesztési törekvéseket az egészségügy, a mezőgazdaság, az oktatás terén, illetve az jogállamiság és a demokratikus kormányzás terén. Ezen kívül egy KBVP missziót is szeretnénk küldeni a Juba nemzetközi repülőtérre. Déllel kapcsolatban azt kérjük, hogy a e, a, a, sajnáljuk, hogy a, a, kormány úgy döntött, hogy a felülvizsgált Kotonu megállapodást nem ratifikálták, de ennek ellenére Darfurba, Kedet-Szudánba, Dél-Kordofánba és a kéknélusi területekre továbbra is küldünk segélyt, hiszen ez az emberi jogi, a humanitárius segíts, segítségünk egy részét képezi, azon kívül a dialógust is megpróbáljuk ösztönözni. A Darfuri konfliktust sem felejthetjük el, ott még mindig nagyon nagy problémák vannak. Igaz, hogy voltak már visszatérések, önkéntes visszatérések, de 1,7 millióan még mindig nem élhetnek az otthonukba, még mindig táborokba élnek, és még mindig nagyon sok problémába, problémába ütközik az ottani béke fenntartó alakulat. Üdvözöljük azt, hogy Dohában készült egy Darfuri békéről szóló dokumentum. Ez egy nagyon jó lépés a felé, hogy átfogó béke megállapodást tudjanak elérni, de ezt teljesíteni is kell majd az Európai Tanács felszólította a Szudán kormányát arra, hogy teljes mértékben működjön együtt a nemzetközi bűn, bűnügyi bírósággal az ENSZ 1593-as határozata alapján. Tisztelt képviselők, a szudáni, dél-szudáni helyzet még mindig nagyon aggasztó, és az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy a két ország békében e, egy, tudjon egymás mellett élni. Köszönöm szépen. E, Vámen. Köszönjük szépen, Vámen úr. Kedves kollégák, Megkezdjük a vitát a frakciók nevében felszólalókkal, és elsőként a néppárt részéről Mitchell úr kap szót két percben. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, és a tanácsnak is köszönöm ezt az expozit. Most délután. Valóban aggodalomra ad okot ez a helyzet. Hosszú ideje eszkalálódott már a helyzet, nagyon sok az erőszak, mindenféle formában, és az, hogy Dél-Szudán el tud jutni a békéig és a nyugalomig, ezt mindenki várja az ott élő polgárok közül. Nyilván a profitábilis olajexport is megfelelő hátteret biztosíthatna ehhez. Jelenleg Elsősorban a humanitárius válsággal kellene foglalkoznunk, amely jelenleg ott megfigyelhető, különösen olyan Szudán melletti menekültáborokban rossz a helyzet, ahol igazából meg lehet az ellátás az emberek számára, de a biztonságunk, biztonságukat is szavatolni kell. Szudánban és Dél-Szudánban olyan dolgok történnek, ahol, ami bárhol megtörténhet, ahol nincs elegendő stabilitás. Utalok az arab tavaszra. Ugye nagyon sok országban egyszerűen a jó kormányzás nem volt tradíció. És az Afrikai Unióval ezért azt gondolom, hogy együtt kell működni, mind a képzéseket illetően, mind pedig a finanszírozást illetőnek, illetően, hiszen az ő feladatuk is, hogy egy stabil régió alakuljon ott ki. Az EU és az ENSZ e nem tud mindent átvállalni a feladatok közül, hiszen egy-egy ilyen válság megoldása nagyon-nagyon drága. Életekbe kerül, sok pénzbe is kerül, és az olyan régiókban, ahol exportoktól és az olajtól függnek az emberek, a humanitárius segélyeket mindenképpen biztosítani kell. Még egyszer, ez, ez drága, de a kérdésem az, hogy miért nem tudunk már sokkal korábban az Afrikai Unióval együtt fellépni, annak érdekében, hogy ilyen helyzetek egyáltalán előforduljanak, és akkor talán az első segélyhívásra reagálva ezek megelőzhetőek volnának. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk az SND nevében pedig Veronique de Kaiser lesz két percben. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Euh, az Európai Unió nagyon sokat tett a szudáni, dél-szudáni probléma megoldásáért, többek, közül, többek között pénzeszközökkel is támogatta az átfogó 2005-ös átfogó béke megállapodást, hiszen tudtuk, hogy ha ez nem létesül, nem jön létre, akkor háború indul el. Sajnos a problémát nem hogy a problémát, hanem egyetlen egy problémát nem oldottak meg azóta, sem a szuverenitás, sem a valuta kérdését, sem a tartozások kérdését, sőt, az olaj megosztását a két ország között ö, szintén nem oldották meg, úgyhogy mindezekkel a problémákkal most megint csak szembesülünk. Már ezen kívül egy éve azt tapasztaljuk, hogy Kínának egyre nagy nő a befolyása nemzetközi szinten, mert ők ellenőrzik az egész láncolatot az olajkutaktól kezdve az olajfinomítókig. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Unió egyszerűen eltűnt erről a szintéről, és ez igen kétségbeejtő helyzet. Van egy határozatunk, van egy állásfoglalásunk is, de én három kívánsággal állnék elő ezen kívül. Először is az Európai Parlament garantálja, hogy nyomon fogják követni a választási missziókat. Tudtuk, hogy az ország nagyon-nagyon sérülékeny, ezért szükséges egy küldöttséget küldeni a nyomán, nyomon követés céljából, illetve ide is kell hívni szudáni vendégeket. Tudjuk, hogy az Európai Unió a külügyi főképviselő nevében nagyon sokat tesz, biztosítani kell azt, hogy mindenki tudjon erről. Az Európai Unió nagyon kiegyensúlyozott állásfoglalást képvisel az déli és északi fél között folytatnunk kell ennek az, egyensúlynak a megtartását. Harmadszor nagyon lehangoló, hogy milyen súlyos ott a humanitárius helyzet, különösen a Kéknélusi és a dél-kordofáni területeken. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy milyen szörnyű a helyzet van, és nem, tudjuk, nem tudunk hozzáférni ezekhez a régiókhoz. Köszönöm szépen. A liberálisok és demokraták nevében Görenc kapja, úr kapja meg a szót két percre, két és fél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet a dél-szudáni és szudáni konfliktusban természetesen megérdemli, hogy odafigyeljünk rá, de Egyéb érdekünk is van, hogy hozzájáruljunk a megoldáshoz, ugyanis annak idején személyesen ott voltam, amikor 2005-ben aláírták a békemegállapodást, az Európai Uniót képviseltem akkoriban, ott, helyszínen, és azóta is követem az eseményeket. Már akkor is ismertük a problémákat, és már akkor is mindenki azt mondta, hogy katonai módon nem lehet megoldani ezt a konfliktust. A dimenzió azóta megváltozott, ugyanis a konfliktus azóta már nem csak egy államot érint, és nem egy állam belpolitikájáról szól. Időközben államközi konfliktussá fajult a probléma, így tehát nemzetközi vetülete van. Mindenképpen megoldást kell találnunk, olyan megoldást, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogi rendelkezéseket, és minden rendelkezésünkre álló eszközbe kell vetnünk a megoldás érdekében. Miután az Afrikai Unió minden eszközt bevetett, hogy hozzájáruljon a konfliktus feloldásához, és miután az ENSZ biztonsági tanács is elfogadott egy határozatot, a 2046-os számú határozatot. A helyzet helyben lassan némileg jobbra fordult. Az Európai Unió már a 90-es évek eleje óta szerepet vállal ennek a problémának a megoldásában. Az Afrikai Unió továbbra is fontos partnerünk. A szud szudáni polgárok és a dél-szudáni polgárok számára továbbra is mi vagyunk a legfőbb partner, mint a finanszírozás, mint a kereskedelem szempontjából, mint donorként. De ez nem minden, az Európai Unió sikra száll azért is, hogy a konfliktus egyik alap problémáját, a szegénységet leküzdhesse. Ez a két ország, de a két érintett ország saját maga viseli tulajdonképpen a felelősséget azért, hogy megoldást találjon a konfliktusra. Nincs más kiút, ha nem találunk megoldást a problémára, akkor a konfliktus újra fellángol. Egy olyan konfliktusról van szó, amely az elmúlt években már sok-sok ember életébe került. Elnök, köszönöm szépen Görjens úrnak, most pedig a zöldek képviseletében Judith Sargentini kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a kollégákat, és meghallgattam a tanács képviselőjét is. Az a benyomásom, hogy mindenki megpróbál egy kicsit a rivalda fénybe kerülni a téma kapcsán, de azt hiszem, Tekintettel a szudáni és délszudáni helyzetre mindannyian felelősséget viselünk a helyzetért. Természetesen én is örülök annak, hogy a biztonsági tanács most egyhangulag elfogadta a Szudán és dél közötti megbékélés menetrendjét. Én is örülök annak, hogy dél ígéretet tett arra, hogy visszavonja fegyveres csapatait, de nézzük, hogy is áll a helyzet valójában. Attól tartok, hogy egy hosszas folyamat indult el, amely talán az Eritrea és Etiópia közötti határkonfliktushoz hasonlatos. Olyan konfliktusról van szó, amely újra és újra fellángol. Tartok tőle, hogy ez a két ország ürügyül használja majd fel a határkonfliktust, annak érdekében, hogy ne kelljen tennie semmit a szegénység a, és az éhénység leküzdésére. Dél-Szudánban nem sokára megkezdődik az esős időszak, aminek az a következménye, hogy az ország 60%-a teljesen járhatatlan lesz, ugyanis az utakat ilyenkor elönti a víz, és nem lehet közlekedni rajtuk. Az élelmiszer tartalékokat addigra biztosítani kell a lakosság számára. Beszélhetünk még menetrendről, hosszú távú folyamatról elsősorban az a legfontosabb, hogy gondoskodjunk róla, hogy az embereknek legyen élelmük. Egy másik dolog, ami miatt úgy gondolom, hogy a Dél-Szudán nem képes arra, hogy jó jövőt biztosítson a lakossága számára az, hogy Dél-Szudán most felhagyott a kőolaj értékesítésével. Tudom, hogy mi lennek a hátterében, de hogyha Dél-Szudán nem tudja ellátni a saját lakosságát, nem tud gondoskodni róla, akkor mit is jelent ez valójában? Mi a legfontosabb? A határkonfliktus, vagy a saját lakosság ellátása, élelmezése? Úgy gondolom, Dél-Szudán cselekvőképessé kell tennünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy legyen felvevő piaca az ottani kőolajnak. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Most a konzervatívok számára Jelen úr, szólalhat fel két percben. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Konflikt... Köszönöm szépen, elnök úr. A szudáni konfliktus a figyelmünket arra koncentrálja, hogy milyen problémák vannak. Ezek már nem polgárháborús események, miközben nemzetközi konfliktus eszkalálódik. Ha Uganda is támogatja Szudánt, akkor ebből egy regionális konfliktus is lehet. A jelen trendek a nemzetközi közösség is figyelemmel kíséri, és szinte érthetetlennek tűnnek. A dél kész arra, hogy visszavonja a csapatait a konfliktus sújtotta területekről, a hegligi olajmezőkről, de a kártumi intézkedések úgy tűnik, hogy nem vonatkoznak szankciókra. Aztán ott van ugye a menekültek ügye, ami elég nagy rizikót hordoz magában. Aztán az erőszak, azt a fegyverkereskedelem, Kína, Fehér Oroszország és Oroszország is támogatja az országot fegyverekkel. Aztán Dél-Szudán félmilliós lakossága közvetlenül a határ mellén mellett, illetve annak mentén semmilyen rendezett jogállással nem rendelkeznek. Ez is elítélendő. A szabad mozgás a határon keresztül mind-mind olyan probléma, ami arra mutat, hogy a szakaszokat tekintve a határt újra kell szabni, újra kell tárgyalni. Népírtás vágyában a korábbi elnök ellen vádat emeltek. Ez is egy útja a megoldásnak, de a, a kőolaj azért ne ragadtosson el bennünket arra, hogy szemet hogyunk az országbeli események előtt. Esten asszony felé fordulva kérem, hogy aktívan lépjen fel, hogy a határ problematikát oldja meg. Köszönöm szépen. Most pedig következő felszólalom következik, Belder úr az FND nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a háborús sojtotta területekről szóló legfrissebb jelentések nagyon-nagyon kétségbejtők. Több hónapja a hegyvidéki terület el van zárva a külvilágtól, és a szudáni katonaság tartja rettegés alatt. A polgárok tulajdonképpen barlangokban menekülve próbálják átvészelni ezt az időszakot. Nagyon sok a menekült, akik a dél-szudáni menekültáborokba igyekeznek. Nagyon fiatal ez az állam még, és nagyon elkeserítő a helyzet Világbank beszámolója is erről szól. A kérdés az, hogy nemzetközi barátait és finanszírozóit most miért hozza ilyen helyzetbe Dél-Szudán? Azt gondolom, hogy egy teljes inkompetens államvezetés felelőssége mindez. 2012 óta nincs is olajkitermelés, óriási számokról beszélünk, miközben ott van az urambátyám mechanizmus a háttérben, és sajnos hát a létminimum alatt él a lakosság többsége. A holland kormány és az Európai Unió is felszólítja az európai donorokat arra, hogy az elnökkel nagyon világosan tárgyaljanak. Köszönöm. Most mondjuk. Köszönöm szépen az Európai Egyesült Baloldal és az Északi Zöld Baloldal nevében most Lőzing asszonynak adom meg a szót. Két percre. E, az aktuális szudáni konfliktusokat úgy tudjuk leírni, nem is tudjuk leírni, mert teljesen leírhatatlan. Természetes, hogy mindenféle támadást el kell ítélnünk, és békés konfliktus megoldást kell követelnünk. De az nem akadályoz meg abban, hogy az okokat megkeressük, és hogy kritikus kérdéseket tegyünk fel, hogy vajon az Európai Unió ö, Dél-Szudánnal kapcsolatos hozzáállása vajon felelős-e. Semmiféle gyors megoldást nem fogunk találni, az egészen biztos, de az is biztos, hogy a, a problémát fegyveres erőszakkal nem lehet megoldani. Megengedhetetlen az, hogy a, a jelenlegi fegyverembargót fenntartsuk, és a további eszkalálódást megakadályozzuk. Emlékezhetnék arra, hogy 2004-ben volt már egy fegyverembargó, Szudánnal kapcsolatban, és 2011-ben Dél-Szudánnal ugyancsak keletkezett egy fegyverembargó, novemberben ráadásul a dél-szudáni biztonsági szektort egyoldalúan megerősítették. A nemzetközi közösség úgy tud segíteni a konfliktuson, hogyha, ne, hogyha semleges közvetítő szerepét veszi föl, és nem, veszi egy, nem, nem foglal állást egyik fél helyett sem. Az Európai Unió csak sajnos ezt ne, nem ezt tette meg, pedig enélkül nem látjuk a két ország jövőjét biztosítottnak, hogyha még a nyerságokkal kapcsolatban is problémák keletkeznek, akkor ez már csak tovább súlyos súlyosbítja a problémát. A nyersanyagok, for, nyersanyag forrásokhoz való hozzáférés és a nemzetközi beavatkozás ezekbe pedig csak tovább fogja súlyosítani a két ország helyzetét. Köszönöm, most Mölcer úrnak adom meg a szót másfél percre. A gyarmosítás végén az a helyzet, hogy Szudán azóta is harcban áll az éjszaka dél ellen, állandó a katonai, etnikai és etnikumok közötti konfliktus, rengeteg az erőszak, nincs víz, nincs ellenállás, ellátás, tehát egyszerűen rémes a helyzet. Ilyen körülmények között nőttek fel a generációk, akik tulajdonképpen egyetlen konfliktus megoldási eszközbenként az erőszakot látják maguk előtt. Úgyhogy ilyen helyzetben változtatni nem lesz egyszerű. Az Afrikai Unió külön megbízottja és elkötelezte magát amellett, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek újra, és hát ez lesz a, a lakmusztesztje ennek a folyamatnak. Ha nem sikerül előbbig jutni békés muton ez, ez az egész konfliktus nem is fog megoldódni. Az alapvető ellátásokat mindenképpen biztosítani kell a polgárság számára. Nyilván a kormány az olaj kitermelést felhasználhatná arra is, főleg a bevételeket, hogy ezeket az ellátásokat biztosítsa. Európai érdekek is számításba vendők, ugyanúgy, mint a kínaiak is végig gondolják, hogy milyen szerepet játszhat például az ottani olajkitermelés Európa vonatkozában, vonatkozásában. Aztán ne felejtsük el a bevándorlás kérdését se ebből a régióból, úgyhogy a visszafogadási egyezményt például mindenképpen újra kellene tárgyalni. Köszönöm szépen Mölcer úrnak. Kollégák, Még egy független képviselőnk van, aki fel szeretne szólalni, ne értse azt két percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A Szudán és Dél-Szudán közötti kapcsolatok folyamatosan romlanak. Mindannyiunkat aggaszt a bizonytalan politikai helyzet. Igen, van egy menetrend, amelyet összeállítottak, de eddig csak nagyon félénk kísérlet történt arra, hogy fellépjünk a Szudán katonai fellépéssel szemben, a Szudán csapatok elüldözik a lakosságot, és eh, ellehetetlenült a humanitárius segítségnyújtás is. Sürgőséggel elfogadtunk néhány állásfoglalást, amely konkrét határidőket tartalmaznak Fontos, hogy a közös mechanizmus első üléseire mielőbb sor kerüljön annak érdekében, hogy előrelépés történjen a biztonság és a béke teremtés szempontjából és a prioritások területén is történjen előrelépés. Emellett a nemzetközi közösségnek is támogatnia kell a két felet abban, hogy meg tudjanak állapodni. Továbbá a határoknál is egy mechanizmusra van szükség, a nemzetközi közösségnek pedig ellenőriznie kell, hogy a megállapodásokat betartják. Az Európai Uniónak, az Egyesült Nemzeteknek és az Afrikai Uniónak szorosan együtt kell működnie, mindenkinek meg kell valósítania, be kell tartania a vállalásait, és partnerként kell viselkednie. Bátran fel kell vetnünk a szankciók lehetőségét is. Emellett az Európai Uniónak aktívan részt kell vennie a feszültségek békés feloldásában, Miért nem küldünk választási megfigyelőket Szudánba, illetve Dél-Szudánba? Bátraknak kell lennünk, és a tettek mezejére kell lépnünk. Az elnök félbeszakítja felszólalat. Nedelcseve asszony, kérem, beszéljen lassabban, mert a tolmácsok nem tudják követni. Tulajdonképpen már a végére értem, elnök úr, és Köszönöm egyébként a tolmácsok munkáját. Tehát az a lényeg, hogy a tettek mezejére lépjünk, bátrak legyünk, a mi kezünkben van a cselekvés lehetőség, és az Európai Uniónak mindent meg kell tennie, hogy hozzájáruljon a konfliktus békés megoldásához és támogassa az ottani lakosságot. Köszönöm. Elnök. Köszönjük szépen. Gomez képviselő a következő felszólalunk egy percben parancsoljon. Körülbelül egy év telt el a dél-szudáni függetlenedés óta, is, ahogyan megjósolták, rosszabbodott a helyzet, erőszakosabbá vált a két állam között. Főként az olajmezők felosztása, valamint AB tartományának ügye és a határvidék kérdése is továbbra megoldatlan. Nagyon fontos látni, hogy az Európai Uniónak igenis kötelesség, hogy hozzájáruljon a menetrend megvalósításához, amelyben megállapodott az Afrikai Unió és az ENSZ. Emellett fontos, hogy Sért a nemzetközi ítélőszék elé állítsák, és biztosítanunk kell, hogy Dél-Szudán demokratikus fejlődés útjára lépjen. Biztosítanunk kell, hogy Dél-Szudán saját magát hatékonyan kormányozni tudja. Ha nem gondoskodunk mindenről, akkor cserben hagyjuk a régió nép, népeit. Az Európai Uniónak továbbá határozottan támogatnia kell a humanitárius segítségnyújtást is, azokat az aktivistákat, akik több ezer emberen próbálnak segíteni. Köszönöm szépen, Rinaldi úr a következő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Dél-Szudánnal kapcsolatosan tulajdonképpen már egy éve várjuk a pozitív híreket, stabilitás, fejlődés azonban nyomokban sem felelhető. Mindkét oldal próbál önállóan fellépni, és ez persze fontos is. De a helyzet egészen más, nagyon hosszú az út, amelyet az országnak meg kell tennie, és természetesen nem könnyű a víz megtalálás, találása, főleg ha nem esik az eső. Ez Kártum és Duba vonatkozásában sem egyszerű. Az Európai Külügyi Szolgálat úgy gondolom, hogy a következő alapelvek mentén kellene, hogy orientálja a cselekedeteit. Ezt a krízis továbbra is nyomon kell kísérni, nem szabad, hogy elfeledjük ezt a krízist, vagy olyan esetek kiválniuk, hogy egyszerűen elporladnak egy fiók mélyén. Át kell ültetni az BT 2046-os határozatát, és nem szabad felkészületlennek lennünk sem, a kartumi esetlegesen várható eseményekkel szemben, hiszen ne felejtsük el, hogy az arab tavasz eh, egyes aspektusai itt is eh, előfordulhatnak, Basír elnökre is utalnék. Láttunk már mindenféle eseményt Észak-Afrikában. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy Dél-Szudán felé mi vagyunk az egyik legnagyobb eh, donor, és sajnos a az ottani katonai csapatok egyszerűen a maguk ellenőrzése alá vonnak területeket, Úgyhogy hatékony és független igazságszolgáltatást is fel kellene állítani, ez lenne talán a legfontosabb prioritásunk itt az EU-ban. És még egy utolsó megjegyzés, amiről volt már szó. Egy átlátható alapra volna szükség Dél-Szudán tekintetében, ahol az olajexport bevételeit nyomon tudnánk követni, ugyanúgy, mint ahogy Kelet-Timornál annak idején ezt kértük. Köszönjük szépen Rinaldi úrnak. Proveira képviselő következik egy percben. Grazie, Presidente. Non rip- Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom megismételni azt, amit az előttem szólók már elmondtak az országok közötti uh, energiakonfliktusról, amely ugye az egész konfliktus alapját képezi. Szükséges most az, hogy az nemzetközi közösség által elismert helyzet alakuljon ki. Sajnos most az a tragikus helyzet áll elő, hogy az SPLM blokkolja két 100 ezer ember részére juttatandó humanitárius segítség oda juttatását. Az Európai Uniónak elkötelezettnek kell lennie ezen a téren. Az Afrikai Unió nem ellenzik kimondottan a kínai jelenlétet, de nagyon fontos a pánafrikai politikák támogatása annak érdekében, hogy Afrika az afrikaiaké legyen. Természetesen annak megvan a veszélye, hogy új gyarmatosítás lép fel, hogyha ezt nem tesszük meg. Köszönöm szépen, hogy az elnök Provéra úrnak következő hozzászóló Mayer úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégáim, már elmondtuk, mi az álláspontunk erről a konfliktusról, de nem szabad komolytalanul szólnunk. Az Egyesült Államok és az Európai Unió is finanszírozta a szudáni konfliktus megoldását, ennek ellenére a 200 kilométer hosszúságú határon nem értünk el eredményeket. Ne csodálkozzunk ezzel. Ez a konfliktus olyan konfliktus, amit mi saját magunk is támogattunk bizonyos intézkedéseinkkel. A nyugat tulajdonképpen azzal próbálkozott, hogy hogy az arab ellenőrzés alól kivonja ezeknek az olajmezőknek egy részét, és más afrikai országok kezébe adja az ellenőrzést. Tulajdonképpen ezt a történetet már nagyon sokszor hallottuk. Azon kívül a szegénység problémája is nagyon súlyos ezen a területen. Nagyon fontos, hogy a stratégiai érdekeltségeken kívül erre is gondoljunk. Elnök, köszönöm, mielőtt átadom a következő hozzászólónak a szót. Szeretném elmondani, hogy a galérián eh, rengeteg látogató tartózkodik. Szeretettel üdvözöljük a látogatókat ebben a gyönyörű városban, Strasbourgban. Következő hozzászóló Filip Kásmarek másfél percre. Hölgyeim és uraim, a dél-szudáni 2011-es függetlenségi nyilatkozat örömteli pillanat volt, új idő, új éra következett, és a perspektívák jól néztek ki. Úgy tűnt, hogy az adományozó országok is támogatták. Dél-Szudánt 7 millió dollárnyi támogatást kaptak, de majdnem egy év múlva most már nem annyira optimist, optimista a kép, és hogy miért, hát az a helyzet, hogy Dél-Szudánban gyakorlatilag semmiféle adórendszer nem létezik, legalábbis ha létezik, akkor csak elméletben, azt a gyakorlatban nem valósítják meg. A város, az ország bevételének a 97%-át az olajjal kapcsolatos bevételek képezik, de ezeket nem tudják másféleképpen kiszállítani az országból, csak Szudánon keresztül. A, az, hogy elvárjuk az két ellenséges országtól, hogy együttműködjenek, hát ez eléggé nehéz kilátás. 2011-ben egy új olajvezeték építését határozták el, de utána ez abba maradt, és hogyha a kőolaj szállítását nem oldjuk meg valamiképpen, akkor semmiféle békés megoldással nem számolhatunk. Elnök, köszönöm szépen. Árlaki úrat nem látom a teremben, úgyhogy ezért most a következő felszólalnak adom meg a listán a szót. Desarnez asszonynak két percre. Vous m'entendez? Oui, ça y est. La Nouvelle République du... Mikrofont kérünk. Nos, Dél Szudánban fegyveres konfliktus dúl, sok ezer embert elüldöztek otthonából, a határvidéken folyamatosan harcok dúlnak. Ebben az országban, amelynek mindene megvan ahhoz, hogy jólétet teremtsen, egyszerűen csak elpazarolják az erőforrásokat egy értelmetlen háborúban. Itt az ideje, hogy az érintett országok betartsák az ENSZ határozatait, felvegyék a tárgyalásokat, és félretegyék a konfliktusokat, megoldják a nyitott kérdéseket, meghúzzák a határokat, hogy létrejöjjön a lakosság cseréje, és hogy megosszák a kőolajforrásokat. Ugye délen található a, a, az olajforrások, olajlelőhelyek 70%-a, északon viszont megvan az infrastruktúra annak továbbításához. Így tehát meg kell állapodni a két országnak, véget kell vetni ennek a humanitárius katasztrófának, és fontos, hogyha nem születik megállapodás, az ENSZ szankciókat foganatosítson. Kína végre felelősséget vállalt, ez dicséretes, de elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság folyamatosan szavatolja az Európai Unió szerepvállalását is, Fontos a szerepünk, ezt világosabbá kell tenni, és fontos, hogy véget vessünk a Darfúri konfliktusnak is, az ottani drámának erről sem feledkezhetünk meg, elnök. Köszönöm szépen. Szelevrákos úr a következő felszólalónk egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Eddig kudarcot vallott az a kísérlet, hogy békét teremtsünk a két szudáni állam között. A legutóbbi nemzetközi megállapodás szintén kudarcot vall. Ez semmi jóval nem kecsegtet tekintettel arra, hogy meg kellene akadályozni a további konfliktusok kialakulását a két ország között. E két állam függ egymástól gazdasági értelemben. Mindkettőjüknek fel kell hagyniuk azzal, hogy alássák a másikat, és támogatniuk kell egymást. Miután Dél-Szudán függetlenné vált, az Észak-Szudán gyengülését más országok támogatása akadályozhatja meg, illetve az vethet véget neki, és meg kell akadályozunk azt, hogy ne kerüljön fundamentalista iszlamisták kezébe az északi ország. Nagyon óvatosnak kell tehát lennünk. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a dél-szudáni kőolaj csapokat elzárták, annak ellenére, hogy ez az ottani olajkitermelés nagy mértékben hozzájárul az ottani gazdaság működéséhez az Európai Uniónak, alaposan meg kell vizsgálni, és figyelemmel kell követnie az ottani helyzetet. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk. Préda képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elmondanám, hogy az északi részbeni Dél-Szudán északi részén történő bombázásokat elítélem. Még kedden is folytatódtak ezek a támadások. Én azt gondoltam először, hogy ez egy helytelen híradás, amitről hétfőn hallottunk, de sajnos igazolódtak a hírek. Ez egy új provokáció Szudán által. És ez már önmagában is sokkoló. Hiszen ez pár nappal azt követően történt, hogy a korábbi elnök Tabon Beki újra készek leülni a tárgyalóasztalhoz. Erre utal az a tény is, hogy eh, a szudáni stratégia tulajdonképpen mit sem változott a régihez képest. Úgy tűnik, hogy eh, Salva Kiir nem akar tárgyalni, és nem is kívánja lezárni ezt a válságot. Azonban eh, nagyon lényeges lenne, hogy felgyorsuljanak a tárgyalások Dél-Szudánnal, és ne eszkalálódjon a háború a két terület között. Az átmeneti leg ott állomásozó csapatoknak a mandátumát meg kell hosszabbítani, hiszen ez a mandátum tegnap lejárt, máskülönben a helyzet csak romlani fog és az ENSZ katonák és az ottani rendőrök létszámát is növelni kell, hogy hasonló válsághelyzeteket a jövőben el tudjunk kerülni. Következő felszólalónk Valenza képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! A dél szudáni terület a leghosszabb afrikai háborút követően kivívta az elszakadás jogát, de tulajdonképpen a szegénység központjává vált. Ez az új állam új kihívásokkal szembesül, amelyek sokkal nagyobbak. Még mindig megvan a régi konfliktus forrása, a forrásokhoz való hozzá nem férés. Úgyhogy a Dél-Szudán és Szudán közötti konfliktus hozta ezt a mostani válságot, ami nyilván legnagyobb mértékben a polgárságot sújtja. Az ENSZ azt mondja, hogy ezek a határviták és a villongások a hegligi olaj mezőkön több mint 5000 embert kényszerített a lakhelye elhagyására, akik most elmenekültek. De hát ezt a konfliktust előre is láttuk, mert nem tudtuk elkerülni. Miért hagytuk, hogy ugyanazok a sémák érvényesüljenek a világ különböző területein? Nyilván mindenki vágyik a szabadságra, a függetlenségre, akár véres harcok árán is. Jefferson, Thomas Jefferson azt mondta, hogy a szabadság ára az éberség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eszeje képviselő kapja meg a szót két percre. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a nemzetközi közösség egyhangulag támogatja, hogy az világ ezen részében békét kell teremteni. Az Afrikai Unió minden tőle telhetőt megtett ezért, mi is sokat tettünk ezért, úgyhogy egyhangulag támogathatjuk az Unió ez, ezzel kapcsolatos határozatát is de az is fontos, hogy minél gyorsabban próbáljuk meg, a, tehát a külügyi szolgálatot és mindenféle eszközt vegyünk igénybe arra, hogy minél gyorsabban megvalósuljon a béke. A több száz kilométer hosszú határ mentén el kell érnünk, hogy ne legyen többé katonai zóna, és biztosítanunk kell azt, hogy mind a két fél hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz, mégpedig feltételek nélkül nem lehet további feltételeket állítani a tárgyalások útjába. El kell döntenünk, dönteni azt, hogy hol húzódjon a határ, hogy hogy osztják meg a kőolajkészleteket, és segíteni kell a dél-szudáni és észak-szudáni embereket is. A dél-szudánban csak 1,7 millióan élnek, de rendkívül sokat, sokat szenvednek és azt hiszem, hogy Szudán is sokkal többet segíthetne nekik. Nem megfelelő az infrastruktúra, ami tovább rontja még a helyzetüket. Úgyhogy így kell megpróbálni kezelni a problémát. Elnök, köszönöm, Kélámor kapja meg a szót másfél percre. Még köszönöm szépen, elnök úr. Ma azt látjuk, hogy egy nagyon hosszan tartó belső konfliktus hogy tud teljes mértékben nemzetközi konfliktussá válni, robbanásszerűen. Engem ösztönöz az Európai Unió és a kül, külügyi szolgálat aktív szerepe, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy kényszerítsük a két felet arra, hogy a más, május másodikai határozatot és az ott elhatározott úti tervet most tartsák be. Az Európai Uniónak sokkal aktívabban kellene a régióban folytatott kínai tevékenységeket is kezelni, hiszen ezek nem a stabilizáció érdekében hatnak nagyon jó hír az, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa hat hónappal meghosszabbította a régióba küldött misszió mandátumát. Most az a fontos, hogy a közös határmegállapítási és felügyeleti mechanizmus végre elindulhasson, hiszen ott helyben kell, hogy megfigyeljék a fejleményeket. Azon kívül az is nagyon fontos, hogy a a humanitárius helyzetet javítsuk, hiszen majdnem 400 ezer dél-szudáninak sikerült Szudánba visszatérni a, függetlenségi kiáltása után, de fontos annak a biztosítása, hogy az ő alapvető igényeiket, élelmiszer, víz, gyógyszerigényüket kielégítsük. Az Európai Unió ezért a nemzetközi humanitárius szervezeteket ösztönözze, ösztönözze kellene arra, hogy a megfelelő humanitárius segítséget megadják. Köszönöm szépen, Mihály Gállár szólalhat most fel egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Sajnos abból kellett kiindulnunk korábban, hogy a Szudán, Dél-Szudán függetlenedésével nem fognak egyik napra másikra megszűnni a konfliktusok. Egy olyan férfi, mint Omar al-Bashir, aki hosszú-hosszú éveken keresztül az ország minden egyes részén az általunk ismert módon gyakorolta, az ország megmaradt részében valószínűleg úgy fog, ugyanúgy fog eljárni, mint eddig, ami az emberi jogokat illeti. És kétlem, hogy valós érdeke fűződne ahhoz, hogy Dél-Szudán stabilizálódjon. Ami a kormányzás, jó kormányzás kialakítását életi délen, mi Európai Unióként mindenképpen segíthetünk ebben a helyzetben, és megakadályozhatjuk, hogy egy újabb Eritrea jöjjön létre Afrikában. A nemzetközi közösségnek most cselekednie kell, az NSBT határozata teremti meg ennek a megfelelő jogi keretét. A megfelelő végrehajtás felelőssége most a kartumi befolyással rendelkező BT tagoké, gondolok főként Kínára és Oroszországra. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, azt lehetővé kell tenni mind északon, mind délen. Európai Unióként az Afrikai Unióval együtt azt kell megcéloznunk, hogy újra megkezdődjenek a béketárgyalások, ami a kőolaj illeti, nyilvánvaló, hogy észak és dél függ egymástól, az egyik a másik nélkül nem tud fennmaradni. Akik pedig megvásárolják az olajat, azoknak tudniuk kell, hogy csak akkor jutnak olajhoz, hogyha olyan javaslatokat tesznek Kártumnak és Dzsubának, amelyben mindkét fél tükröződni látja érdekeit. Úgy gondolom, hogy ezért, hogy Kínának is itt vezető szerepet kell vállalni, az Európai Unió nem állja majd ennek útját. Elnök, köszönöm szépen Gáller úrnak, most pedig Sonic úr kap szót, ő az utolsó a felszólalók listáján. Köszönöm szépen, elnök úr. A népszavazást követően és Dél-Szudán függetlenedését követően a két ország közötti kapcsolatok mindennek mondhatóak, csak nem normálisnak. Egyre eszkalálódik a konfliktus a két ország között, Mindenek előtt a kőolajban gazdag határvidék körül zajlik a csata. A demarkációs vonal a kőolaj kivitel tranzit díja, ezek még mindig nyitott kérdések. Szeretném elmondani, hogy a jelenlegi helyzetet nagyon sajnálatosnak tartom. Sok-sok ember életét veszti a legkegyetlenebb módon, több ezer polgárnak pedig menekülnie kellett, el kellett hagynia otthonát. Az Egyesült Nemzetek adatai szerint jelen pillanatban 150 ezren élnek menekült táborokban. A világ közvéleménye, amely tanulja volt ennek a folyamatnak, arra kellene, hogy ösztönözze a feleket, hogy egy békés folyamat alakuljon ki, a két kormány pedig felvegye a béketárgyalásokat. Az Európai Unió az emberi jogok, a szabadság és a biztonság őre, így minden eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy békét teremtsen, nem, és nem csak papíron tegye ezt. Köszönöm szépen, hogy az elnök. A spontán felszólalások következnek. Első felszólalunk Tenek úr. E az ECR aggasztja az, hogy eh, a szudáni és dél-szudáni állam között háború törhet ki. A csoport, a frakciónk támogatja Tabun Beki volt elnök eh, törekvéseit és az EU törekvéseit arra vonatkozóan, hogy összeültesse Salva Kiir és Omar al-Bashir elnököket, de eh, maximalizálni kell az erejüket arra, hogy megelőzzék a véres háború kirobbanását felrobbanását, főleg az IB és a heglégi területeken, az energiaforrások elosztása és a határ meghatározása kell, hogy legyen a legfontosabb feladat, és látjuk, hogy milyen problémák voltak, amikor a kőolaj szállítását megállították, és tudjuk, hogy Kínának is nagyon fontos szerepe van itt. Azon kívül a muszlimok és a keresztények közötti konfliktust is mindenképpen meg kell oldani, hogy valódi béke jöhessen létre. Elnök. Zemke úr a következő hozzászóló. Az Európai Unió nagyon hosszú évekig dolgozott azon, hogy a két szudáni állam között békét teremtsen. A dél-szudáni állam függetlenné válását az Európai Unió támogatta, és 100 millió eurókat költünk humanitárius segélyre, mégis tovább folytatódik a konfliktus, ami szörnyű konfliktusnak nevezhető. Korábban több százezer áldozatot követelt az egyes országokban, most nemzetközi konfliktussá nőtte ki magát. Most az a kérdés, hogy az Európai Uniónak tényleg az a feladata, hogy továbbra is aktívan támogassa illetve aktívan próbálja meg megoldani ezt a konfliktust. Természetesen aktívan, aktívaknak kell maradnunk, de sokkal inkább arra kellene tölekednünk, hogy az ENSZ-et és az Afrikai Uniót is bevonjuk a konfliktus megoldásába. Hogyha pedig katonai megoldásra van szükség, akkor elsősorban az afrikai országok kell, hogy küldjenek katonai missziót. Köszönöm. Következő hozzászóló Elena Baszescu. A Dél-Szudán és Szudán közötti konfliktus hátrányosan befolyásolja a regionális stabilitást és a világgazdaságra is negatív kihatással van. Az Európai Uniónak nagyobb szerepet kellene vállalnia az ENSZ menetrendjének megfelelően a feszültségek csillapítására. De további erőfeszítésekre is szükség van, segítenünk kell a lakosságon. Több százezren szenvedik el a két ország közötti konfliktus következményeit. Gondoljunk például a jidai menekült táborra. Az ottani menekültek szám az elmúlt hónapokban megkettőződött. Emellett a Nuba hegység, hegyvidék régiójában különösen súlyos a helyzet. A humanitárius segítségnyújtás ellehetetlenült ezen a területen, és a különböző humanitárius szervezetek figyelmeztetnek az ottani helyzettel kapcsolatosan. Nagyon fontos tehát, hogy a lakosság megfelelő segítséghez jusson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Pászka úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy új, független délszudáni állam létrejöttét támogattuk, és ez most meghozta az első nem kívánatos eredményeit. A határvidék körüli konfliktus a Heglig körüli olajmezőket is érinti. Az ENSZ főtitkára Ban ki illegálisnak, törvényellenesnek, törvénybe ütközőnek nevezte azokat a kísérleteket, hogy megszállják ezeket a területeket. Noha a Dél-Szudán visszavonta fegyveres csapatait a területről, Elbesír elnök azzal fenyeg, kezdett fenyegetőzni, hogy elzárják a kőolaj tranzitútvonalát. Más tranzitútvonal nincs, ezért Dél-Szudán függ északi szomszédja nagyvonalúságától. Tekintettel erre a helyzetre érthetetlen, hogy a két szomszédos ország nem tud békés megoldást találni, és tovább élezi a katonai konfliktust, ezáltal súlyosbítva a lakosság egyébként is súlyos helyzetét. Úgy gondolom, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk a két kormányra annak érdekében, hogy a nemzetközi jognak megfelelő egységes megoldást találjanak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Utolsó előtti felszólalunk Obermeyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nak tartom, hogy észak és dél újra késznek mutatkozik arra, hogy hivatalosan is egy tárgyalóasztalhoz üljön, ugyanis tudjuk, hogy a szegénység és a szenvedés nem ismer határokat, de az orvosok határok nélkül nevezető szervezetnek fel kellett hagynia annak addigi tevékenységével ezen a területen. Úgy gondolom, hogy felelőtlen módon élezik tovább a konfliktust, radikális iszlám nézetek északon, instabilitás délen, törzsi konfliktusok és harmadik országok érdekei, gondoljuk Kínára és az erőforrásokhoz kapcsolódó érdekeire, ezek okozzák azt, hogy a régió nem tud megbékélni. Európának aktív vezető szerepet kell vállalnia ebben a régióban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Bronz úr. Yes, what are the tragedies of post-independence Africa? tragédiák történtek Afrikában, polgárháborúk ciklusai indultak meg. Most a szudáni konfliktus már nem polgárháború hivatalosan, de akkor is folytatódik a konfliktus. Egy nagyon fontos tény ebbe a gyarmatosítók hagyománya, amelyek, akik olyan térképeket húztak meg, amelyek keresztül, amelyek nem, feltét, nem megfelelően osztották meg a népességeket. Az a, nagyon kevés közük van, köze van a déli lakosságnak az északi lakossághoz és vertikálisan is nagyon mély megosztottságok léteznek. Természetesen remélhetjük, hogy jobb szomszéd lesz a két ország, muszáj egymás hibáiból tanulni, és emiatt nagyon fontos, ha meg kell osztani népet, ezt a megfelelőképpen tegyük. Az, és, de az a kérdés egyáltalán, hogy az Európai Unió valóban joggal avatkozik-e be az ilyen kérdésekbe az afrikai kontinensen. Elnök, köszönöm, most megadom a szót Vámen miniszterelnek, aki a bizottság elnök helyettese, valamint külügyi főképviselő asszony nevében fogja lezárni ezt a napirendi pontot. Megcsinálom. Tisztelt elnök úr, úgy látom, hogy széles egyetértés van itt a teremben a szudáni, dél-szudáni konfliktust illetően. A nem, nem, az emberek szenvedése elképesztő, és sajnos hiányzik a politikai akarat mind a két részről a konfliktus megoldására, ez, ez, ez ellen valamit tennünk kell. Az Európai Unió megpróbálja stabilizálni a helyzetet, és teljesen egyetértek minden olyan hozzászólóval, aki a tanácsot felszólította arra, hogy továbbra is napirendjén tartsa a szudáni helyzetet. Az Európai Unió támogatja, támogat, támogat ta, ta a szudáni béke megállapodás helyzetét már 2005-től fogva. Két választási megfigyelési missziót küldtünk oda, a 2010-es választások, illetve a 2011-es függetlenségi népszavazás megfigyelésére. Mind a két missziót az Európai Parlament egyik tagja Veronik de Kaiser vezette, és szeretném itt kihasználni az alkalmat arra, hogy személyesen köszönjem meg önnek asszonyom ezt az aktív részvételt. Természetesen különösen az ön fontos megjegyzéseire figyeltem nagyon, hiszen önnek igen nagy a tapasztalata. Az Európai Unió tovább, továbbra is támogatni fogja az Afrikai Uniós panel törekvéseit, és volt elnök Tabom Beki elnöklését. A nemzetközi közösség gel együtt támogatni fogjuk a 2046-os határozat által meghatározott úti tervet, és a többi még meg nem oldott hely kérdés megoldását. Jövő héten lesz Addis Abebában egy találkozó, és nagyon őszintén reméljük, hogy ez minél előbb konflikt megoldáshoz fog vezetni. Biztosítom a parlamentet arról, hogy az Európai Unió továbbra is támogatja a béke megteremtésének ügyét Szudánban, illetve Dél-Szudánban, annak érdekében, hogy végül minden szudáni lakos javára béke és nyugalom alakulhasson ki az országban. Elnök, köszönöm szépen, Vámen úr. Ezzel le is zárjuk ezt a nagy napirendi pontot. Napirendünkön a következő pont. A bizottság külügyi főképviselőjének elnök helyettesének nyilatkozata Bissau Gineáról. A magas képviselőt, külügyi főképviselőt ismét csak Vámmen úr fogja képviselni, akinek most meg is adom a szót. Mr. President. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Örülök, hogy alkalmam nyílik arra, hogy önökkel ma eszmét cseréljek. Eston alelnök asszony nevében a gínai biszai helyzetről,